Good afternoon, ladies and gentlemen. I open the afternoon session. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Megnyitom a regi szakbizottság délutáni ülését. És a délutáni ülést szavazással kezdjük. Az első jelentés, amelyről szavazunk, a leszakadó régiókról szól az Európai Unióban. Zsufrida asszony a jelentéstevőnk, Zsufrida asszony szeretne hozzászólni? Nem? Köszönjük. Két jelentés, illetve két vélemény érkezett, az egyik az Agritól, a másik a Halászati Szakbizottságtól. Ami pedig a szavazást illeti, röviden szólnék a Halászati Szakbizottság véleményéről. Illetve hát, hogyha nincs senkinek semmi mondandója, megyünk is tovább, és szavazunk kettő, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes módosító szóbeli módosítással együtt. Van-e valakinek ellenvetése a szóbeli módosítással kapcsolatosan nincs, akkor a hetesről szóbeli módosítása együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, D kompromisszum mellette, B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20 módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. A 22-est ellenőrizzük elektronikusan vote is open, I'm sorry. The vote is open. <laughs> Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem. Nem működik? Hát jó, nem baj. Elutasítottuk így is, úgy is. Egy szavazat már nem változtat az eredményen, akkor elutasítottuk. 23 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es szóbeli módosítással egy, együtt, ha nincs senkinek ellenvetése, nincs, akkor szóbeli módosítással együtt a 27-esről szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Harmincas mellette ellene tartózkodók elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 36-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 37-es módosító és 38-as, ezek alonos, 36-ossal együtt azonosak voltak, Úgyhogy 39-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. E kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 34-es módosító, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 44-es, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 30, 45-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Agri E mellette ellene tartózkodók elutasítva. Agri G mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 3A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum elfogadva, 7A mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7B mellette ellene tartózkodók elfogadva. 7C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 99-es mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 113-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 114 mellette nem, elnézést, mondja az elnökasszony. A 115-ös a következő, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 121-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 123 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 128-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 129-es okafogyottá vált. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13b kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 143-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 15A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, Agri 16 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Agri 16. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. okafogyottá vált, okafogyottá vált. A 149-es módosító következő szóbeli módosítással együtt, ha senki nem ellenzi a szóbeli módosítást, akkor szavazunk róla mellette ellene tartózkodók elfogadva. 154 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum, 18A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. A szavazólistán láthatják, hogy nem szavazunk a halászati szakbizottság módosítóiról, a halászati szakbizottság teljes véleményét csatoljuk a jelentésünkhöz, és most a záró szavazásra térünk át. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom és gratulálunk. Elfogadtuk a jelentést. A következő témánk, amiről szavazni kell, a Vágyina jelentés, az európai régiók és városok szerepe a Párizsi COP21-es megáll mondani? Itt van, de nem szeretne hozzászólni. Akkor szavazzunk. Egyes módosítom. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Kettes módosítom. mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Hármas módosítom. mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Négyes módosítom. mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Ötös módosítom. mellette. Ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. Tehát ötös, ötösről szavazunk gépi úton. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Nézzük a hatos, hatos módosítód második rész. Mert az ötöst elfogadtuk, tehát csak a második részéről szavazunk a hatosnak. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hetes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Következik a 23-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 24-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. A 35-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elut- elutasítottuk, elutasítottuk. Rosszul mondtam az előbb, elutasítottuk. 36-os módosító következik. Yes, we vote 36. Szavaznunk kell a 36-osról, aki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók elutasítva. Ha ellenőrizni kívánják, azt is lehet. 36-osról szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést kér az elnök. 37-es következik. Nem, 38-as következik. 38-as tehát. Mellette ellene tartózkodók. Megismételhetnénk? Mellette? Ellene? Tartózkodók. Én azt gondolom, hogy ezt elfogadtuk azt ellenőrizni kívánják, akkor azt ellenőrizni fogjuk. 38-assal szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum következik mellette. Ellenem tartózkodók elfogadtuk. 45-ös módosító. Jól mondom? Igen. Ki van a 45-ös mellett? Ellene tartózkodók elutasító. 46-os mellette ellene tartózkodók elutasító. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 56-os mellett nem, nem, okafagyottá válik, azt mondják nekem, akkor okafagyottá válik, 57-es is, jön a 11-es módosít. Excuse me. Excuse me. Elnézésüket kérem, igen, 57-es, az 57-esről szavazni kell. Ki támogatja az 57-est? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 66 mellette, ellene, No, 65. 65-66, arról szavaztunk. No. No, no, no, this is what I have, uh, and... Ez ide nekem le van írva. A, mód, a kompromisszum nem vonatkozik a 65-66-ra. Did you? Sorry, there is a mistake here. It's the... So you're right, Mrs. Krél asszony igaza van a listám nem jó. What does it mean we vote them if they are in the compromise? Okay, so I'm, I'm sorry, it, it, is, it is fun. Elnézést, ma igen, szórakoztató ez a, ez a szavazás. Visszatérünk a 65-öshöz. 65-ösről fogunk szavazni. Mellette ki van. Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 67-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel is 67-es Megnyitom a szavazást. The vote is closed. And it is rejected. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 68-as következik. Nem, de szokafogyottá válik. Ugye bármi 67-es nem kell, fogadtuk el, akkor mégis szavazunk a 68-ról. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 69-es okafogyottá válik. This one false. Because... Ez tényleg okafogyottá válik, mert a 68-ast elfogadtuk. 70-es, a 70-es, az nem válik okafogyottál, akkor a 70-esről szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 14-es kompromisszum. Ellenőrizzük a 70-est? Jó, a 70-esről szavazunk. Lehet szavazni, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Great. So it, it falls. It falls. It falls. Nem támogattuk. Tehát leszavaztuk. 14-es kompromisszum következik. Ki van mellette ellene tartózkodók? Elfogadtuk. 74-es. 74-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 75 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 76-os. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizni fogjuk a 76-ost. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. And it is a... Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadok. 16-os kompromisszum. Mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 89-es módosító. Mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 90-es mellette, ellene tart, ugyanaz a helyzet, mint az előbb, elutasítottuk, de lehet ellenőrizni 90-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. And it is adopted. I'm sorry. This is my mistake. Elnézést, megint tévedtem. Elfogadtuk. 91-es, ez okafogyottá vált, ugye? 92. Amendment 92. Who is in favor? Who is against? Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók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 elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodók. Én úgy látom, hogy elutasítottuk. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a teljes jelentésről szavazzunk annak módosított formájában. Gépi úton megnyitom a szavazást. módosított formájában gépi úton megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést, gratulálunk. And you can remember this. És uh, majd emlékezhetnek arra, hogy mennyi hibát követtem el a szavaztatás során. Most nézzük meg az európai gazdasági koordinációról szóló szemeszterről szóló véleményt. Én vagyok ennek a szerzője, szavazunk. Egyes kompromisszum kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító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 ellene ratózkodás. elfogadtuk. Most nézzük az 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most a zárószavazás következik, nem, nem, 55-ös elnézést mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön az áruszavazás. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményemet, köszönöm. A mai utolsó vélemény megszavazása következik. az Európai Unió általános költségvetése 2016-ban, hármas rész, bizottság és ügynökségek. Én voltam itt is a szerző, szavazunk. Van itt még valami utolsó pillanatbeli változtatás? Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette elfogadtuk. Tizenhármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most következik a záró szavazás. Elektronikusan szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. A véleményt elfogadtuk. Köszönöm szépen. És köszönöm a türelmet a mai szavazás során lezárom a szavazásos részt, és a következő napi rendi pontunkkal folytatjuk. Ami nem más, mint eszmecsere, Thank you very much. Jelena Ivanovával, aki az Európai Számvevőszék tagja. A számvevőszék kohéziós politika területén kifejtett tevékenységéről. Sokan találkoztak már közülünk Levasszonyjal, ahogy ez már szokás nálunk, először neki adom meg a szót, hogy bevezetőjét megtarthassa utána pedig a képviselő társaimnak, elsőként a koordinátoroknak. Ne felejtsük el, hogy ötig tart ez a napi rendi pont, tehát tisztelt képviselők, mindig örülömmel jövök önökhöz. Köszönöm, elnök asszony, az ismételt meghívás. Tavaly számvevő szék performance reports. And today when I was uh, thinking what az bevezetőben nem tudok mindenre kitérni, megpróbálom csoporba, csokorba magyarul szóljunk. Kezdjük a compliance oldallal, nem tudom, hogy működik-e a vetítés, igen. Ez egy eléggé egyértelmű grafikon, az hiba egyértelműen csökkenő a trend, de ha tíz évre mennénk vissza, ak- akkor is igaz lenne ez, akkor még jegyű volt a hiba arány százalékos értéke. 11 százalék is volt már ez valaha, 2000-2006 környékén. Ott ugyanakkor van egy baj, hogy a materiality, a anyagi hiba határ az még két százalék lenne, tehát még tovább, még mindig nem értük el az optimumot, vagy valamilyen költségvetési pazarlás jele. Administratív hibák is léteznek, kisebb jelentőségű adat elírások, vagy rossz becslések, ezek nem feltétlenül csalás. Dia azt mutatja, hogy melyek a leggyakoribb okai a hibáknak. Ezek évente enyhén változó százalék arány mutatnak, de a leggyakoribbak közé tartoznak mindenképpen. 42 százalék, a hibáknak ilyen természetű. Súlyos hiba a közbeszerzési szabályokban és alkalmazásukban 30%, és nem támogatható tevékenységek, illetve nem támogatható kedvezményezetciókat vizsgáltuk. 135 a több mint 135 a több mint ezerből egyszerűsített eljárást alkalmazott. Az egyszerűsített költségelszámolás hatékonyabb, hibatűrőbb eljárás, mint a hagyományos. A következő diák során néhány változtatásra szoruló témáról. Egy egységes módszerrel vizsgáljuk a tranzakciók jogszerűségét és jogosságát, és ez megvalósul az éves clearing eljárásügyi korrekciókban is. A 2017-es jelentésünkben megpróbálunk javaslatot tenni arra, hogy jobban támaszkodjon az Európai Unió külső, úgy ítéljük meg, hogyha ezek megbízhatóak, akkor nekünk elégséges mások vizsgálatainak vizsgálatát elvégezni. ezért egyre megbízhatóbbak a tagállamok által szolgáltatok adatok, egyre részletesebbek, és a kedvezményezettek administratív terheinek csökkentését mi is a szívünkön viseljük. Sajnos és mi is, <clears throat> hát erre nincs szükség. Mindez ugye a compliance, amiről beszéltem eddig, de ez csak az egyik oldala az érmének. Régóta beszélünk róla, hogy a szabályoknak való megfelelés az önmagában, bár jó, ha javul, de nem jelent még semmit, mert az eredményekre szeretnénk koncentrálni, hogy a programok valamilyen megfogható érte teljesen részlegesen egyáltalán a céljait, vagy nem volt értékelhető. És ez már nem annyira biztató ez a kép, tehát 58% programok eredeti megfogalmazásaival az elért célok összhangban vannak-e, <clears throat> és azt láttuk, tematikusan vizsgálja ugyanezeket a kérdéseket, a közlekedéspolitika, a belvízi hajózást. Itt látható, hogy mit tervezünk prioritásként megjelölni. A közlekedés és a mobilitás Of course, not all are relevant uh, for the Természetesen nem minden feladat ezek közül releváns a regiszakbizottság szempontjából, de azt hiszem a PPP partnerségek, az eredményorientáltság, az abszorpció, ezek mind olyan témák, ez nem igazán a témához kapcsolódik, de szeretném azért elmondani, mert Jan Gregoris kollégám a KONT szakbizottságban mutatja ma be a szembevőszék jelentését a következő többéves pénzügyi keret kapcsán. Egy munkadokumentumról van szó, amelyet nem a dokumentum legfőbb üzenete az, hogy a legfontosabb feladat az EU-s hozzáadott érték megteremtése, illetve definiálása. Ezt a koncepciót kell kidolgoznunk, majd van szüksége. Röviden, távirati stílusban láthatják itt, hogy mik a főbb üzenetek. Ez a dokumentum egyébként online is hozzáférhető egy kicsit részletesebben megismerni az új megközelítésünket. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szívesen meghívjuk az kollégáit és a külön jelentése kapcsán. És köszönjük szépen természetesen azt is, hogy emlékeztetett a szem. Igen, hát annyira örülök. Egyre jobbak legyünk, a szabályokat úgy alakítsuk ki, hogy azokkal támogassuk a tagállamokat és az összes regionális és helyi partnerünket is, hogy kevesebb legyen a hiba. Mert hogyha a hibák növekvő tendenciát mutatnának, akkor az rossz üzenet lenne. fontosnak tartom a bizalmat is. Jól kell teljesíteni, hogy elnyerjük az emberek biztésére, és az egyik legfőbb követelés az volt, hogy egyszerűsítsünk. Láttam egy jelentést, 2010 ben néztem a jelentésbe, és a jelentés azt mondja, hogy külön ösztönzőkre van szükség az innovációban. Itt van a Jaspers projekt, amelynek a célja az, hogy a tagállamokat segítse. Tulajdonképpen nem az Európai Bizottság kezében van ez, hanem az Európai Beruházási Bank kezében. A nagy projekteket támogatják, főként az előző időszak nagy projektjeit. Amikor ezt a jelentést először olvastam, nagyon kritikus volt, kritikusan szemléltem a dolgot, mert hát egyrészt támogatjuk a tagállamokat a nagy projektek előkészítésében, másrésztről ellenőrizzük a dolgot, és ez az egy és ugyanazon irodához tartozik. Ugyanazok a munkatársak dolgoznak a, ezen a két szakaszon. A, a munkatársak száma egyre nőtt, a projektek száma pedig egyre csökkent az elmúlt években. Nem tudom, hogy önnek kell feltennem ezt a kérdést, vagy az Európai Bizottságnak, de jó lenne tudni, hogy ez miért van így. El kell döntenünk, hogy az Jaspers projektnek nyújtott támogatást a jövőben is folytatjuk-e. Mert ha ennyire kevés eredménnyel jár, és ha ilyen sok kérdőjel társul hozzá, nem igazán válogattak a projektek között, Hallhatnánk egy kicsit többet erről a jelentésről, vagy nem tud róla? Tehát egyrészt az információnak, és aminek még jobban örültem, az az volt, hogy ahol az egyszerűsített költségek opcióját használták, ott még kevesebb volt a hiba. Ez azt jelzi ugyanis, hogy az, amit az Omnibus kapcsán tettünk a kohéziós politikában, az megfelelő lépés volt. Az elmúlt években sokszor merült fel bennem, hogy a hibák a kohéziós politikában azzal függnek össze, hogy egy nagyon nehézkes, bürokratikus szabályrendszerrel dolgozunk, Remélem, hogy a jövőben ugyanolyan magas lesz a minőség, de egyszerűsíteni tudunk az eljárásokon, miközben jelentősen csökkentjük a kohéziós politikában felmerülő hibákat. A németországi bulvárlapok, a Bild Zeitung például arról számol be, hogy több száz millió eurót pazaroltunk el a kohéziós politikában, nem jutottunk eredményre. Ez sajnálatos. Egy kérdésem van, egy mondatban említette, hogy néhány partnerségi megállapodásban is hibát találtak. Jó lenne, ha részletesen elmondaná, miről van szó, mert nem tudom elképzelni, hogy ez pontosan mit jelent. A PP partnerség, PPP partnerségek? Nem tudom, hogy félreértettem a dolgok, de nem értem, hogy ez hogyan függ össze a szembevőszékkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tomasics asszony. Kéri a szót, nem? Nem kéri. Akkor... A többi koordinátort nem látom a teremben. Akkor a reggi tagokkal folytatjuk. Buda úr, majd Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is az elmondottakat önnek. A múlt héten meg román képviselő vagyok. Sokszor az eljárások során először oda kell telefonálni, működnek a dolgok. 2013-ban, háromban is változ dolgon, és hogy közérthetőek legyenek a szabályok. Fontos az európai alapok szempontjából, hogy őket Jó lenne, hogyha Brüsszel nagyobb szerepet vállalna, kondicionalitást fogalmaznak meg, hát akkor nálunk még sokkal több van, mert félnek attól, hogy hibát követnek el. Tehát fontos, hogy Brüsszel itt tegyen valamit, mert máskülönben... Köszönöm a számbevő asszony beszámolóját. Ismét csak láthatjuk, hogy a legtöbb hiba a közbeszerzések területén tapasztalható, illetve a, tá- a abban is megmutatkoz kedvezményezettek magánkézben lévő entitások adataira támaszkodnak, vagy inkább a közféra entitásairól van szó, hiszen mindkét területen, a magánszférában és a közszférában is alkalmazni kell a közbeszerzési szabályokat. Ha a magánszférában a második kérdésem a teljesítményhez kapcsolódik. Elmondta, hogy nincsenek megfelelő mutatók, amelyeket még a projektek indulásakor határoznak meg. Ez azt jelenti, hogy a mutatók mutatókat a projekt sikerének mérésére. Még egy kérdés, amely a re vonatkozik, a túlzott költségekre. Ez nagyon veszélyes számolva, majd később hirtelen megugranak az árak. Tudna-e részletesebben beszámolni erről? Érdekelne, hogy itt a gyakorlatban pontosan mi történik. Köszönjük szépen, ezek voltak a kérdések. A felszólalók listájának végére érkeztünk, és Ivanova asszonynak adnám akkor meg a szót. Ha köszönöm mindenkinek a nagyon érdekes kérdéseket. Sorban fogok haladni. Fanny Sterroy úr volt az első. Köszönöm a kérdéseket, és köszönöm, hogy ilyen pozitívan értékelte a célkitűzéseinket, nevezetesen, hogy szeretnénk jobban működni, és szeretnénk a kohéziós politika eredményeit is felmutatni, kommunikálni. Teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy a jó teljesítmény segít a bizalomépítésben, egyetértek az egyszerűsítés szerepét illetően is, ami a Jaspers jelentést illeti, Oscar Herix kollégám készítette a jelentést, akivel azt hiszem már felvette a kapcsolatot, hogy többet megtudhasson a témáról. A jelentés valóban nagyon bíráló hangot üt meg, a bizottság irányába több ajánlást fogalmazunk meg, a stratégiai tervezés javítását illetően, illetőleg, hogy vessenek véget a programnak, hogyha a fő céljait elérte. Azonnal csökkenteni kell a pártatlanság kockázatát is, hogyha úgy tűnik, hogy a projektek esetében nem teljesül ez a követelmény. A tanácsadásra kell összpontosítani továbbá a legfőbb projektek esetében hozzá kell igazítani a kapacitás építési fellépést a tagállamokban. A kollégám, aki a jelentést készítette, talán több információt tud majd önnek eljutatni bilaterális úton. Krélasszonynak válaszolok most. Valóban a hibarány csökken, és az egyszerűsített költségopció olyan ákat, Szinte nincs is hiba az egyszerűsített költségopció alkalmazásakor, nem is kerül sor hibára szinte. Teljesen egyetért a komplikáció fogalma is. Már több mint tíz éve beszélünk erről a problémáról, van egy magas rangú munkacsoport, amely foglalkozik ezzel. és folyamatosan értékeljük az eddigi lépéseket és az eddigi erőfeszítéseket, és próbálunk áttekintést nyújtani az eddigi javaslatokról, azért, hogy önöket segítsük a jobb, jobb döntéshozatalban. Ehelyütt azonban szeretném megemlíteni a megfelelő változók mérésének fontosságát, mert a partnerségek kapcsán említettem egy PPP partnerségekre vonatkozó jelentést, amelyen dolgozunk. Ez az összes partnerségi megállapodásra vonatkozik, illetve a szemfőszik meg közé tett egy e, általánosabb jelentést az összes partnerségi megállapodásról, és ez szintén foglalkozik az egyszerűsítés e, hiányának problémájával, valamint azzal, hogy sokszor túl sok mutatót használnak, amely túlterheli az egész láncolatot, nem csak a kedvezményezettet, hanem az ellenőröket is, és az egész folyamatot végeredményben. Azt láttuk, hogy több ezer indikátor jön létre, helyi szinten, regionális szinten és így tovább, mindenféle dolgok mérésére jönnek ezek létre, és hát vannak köztük olyanok is, amelyeket nem kell mérni, nem szükséges mérni. A végén aztán nagyon nehéz harmonizálni az adatokat és valamiféle értelmes konklúziót levonni ezekből az információkból. Mi az említett jelentésben azt javasoljuk, hogy a szükségtelen mutatókat ne használják többé, mert valójában annak ellenére, hogy valamit mérni lehet velük, nem segítenek a teljesítmény értékelésében, ami a cél lenne. Tehát különbséget kell tenni az output mérése és az eredmények mérése között. Volt azt hiszem egy kérdés is ezzel kapcsolatosan, amelyre majd később válaszolok részletesebben. Fontos különbséget tenni a között, amit mérni kell, és amit nem kell mérni. Ha például pült útnak a hatása, ha például az út megépülte után csökkentek a ritkábbak lettek a közlekedési dugók, csökkent a széndiokszid kibocsátás, akkor ennek a fenntarthatóságra van hatása, ez nem tehát maga az output, nem a kézzelfogható eredmény, szerepelnek ennél jobb, jobb példák is. Hiszen láthattuk, hogy épültek ugyan repülőterek, amelyeket aztán mégsem a rendeltetésüknek megfelelően használtak, és nem voltak eredményesek. Ez talán egy konkrét példa volt. Buda úr, nagyon sajnálom, hogy ön azt gondolja, hogy a számbevőszék, hogy sokszor a túl sok ellenőrzés és a túl sok audit nehézkesé teszi a folyamatot. Talán a bevezetőmben is elmondtam, hogy ez az egyik fő ok annak, hogy változtatni szeretnénk a megközelítésünkön, és a szabályszerűség és munkájában bízhatunk, akkor szerintem csökkenteni tudjuk a meglévő ellenőrzések számát, Ugyanakkor nem tudjuk teljesen kiengedni a kezünkből a gyeplőt, hiszen felelősséggel tartozunk az európai adófizetők felé, minden egyes elköltött euróval el kell tudnunk. Egyik szélsőség sem jó. Meletics asszony. Ön a közbeszerzési hibákra kérdezett rá. Nem teszünk ilyen esetben különbséget a magánszférabeli és közszférabeli kedvezményezet között. Egyetlenszerűen dől el, hogy magánkézben vagy állami tulajdonban lévő kedvezményezettet ellenőrzünk-e. A közbeszerzésekről nem készült egy külön jelent, készült egy külön jelentés, de ez már több éves. Hogyha több technikai információt szeretne kapni a közbeszerzésekről, akkor ebből a megfelelő mutatókkal kapcsolatban a mondatomat azt hiszem már elmondtam az előbbi válaszban. Köszönöm szépen. Buda úr még egy kiegészítő kérdést szeretne feltenni. Röviden, ha lehet. Köszönöm szépen, csak hogy árnyaltan fogalmazzunk. Én nem azt mondom, hogy bármilyen szempontból ellensége lenne a számvevőszék az Európai Uniós szervezeteknek, vagy szerveknek nyilván nem. A következő kérdést hadd tegyem fel, mert hogy engem is sokat kérdeznek erről. Az európai alapok felvételének aránya az abszorpciós arány miért annyira eltérő a különböző tagállamokban? Lengyelországban válaszolt, és engem ilyesmivel bombáznak a romániai polgármesterek. Szerintem egy egyszerűsítési mechanizmusra van szükség, és akkor ezekben a tagállamokban is megnőne az abszorpciós ráta. Az emberek nem állnak meg egy tagállamban, ismeretünk van arról, hogy mi a helyzet más országokban. Hogy ugyanazokat a normákat használjuk mindig, és hogyha ez nem történik meg, az egy mindenképpen feltételek, különböző fenntartásokkal járt. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést, teljes mértékben egyetértek önnel. Miért olyan nehéz ez az abszorpció? Hogyha eddig nem derült ki a válasz, akkor ezt most egy perc alatt nem tudom elmondani, de elképzelhetőnek tartom, hogy a következő jelentésünkben erről majd olvashat valamit. Fogunk, most még nem tudom elmondani, mert mondhatom el, hogy kik ezek, vagy melyek ezek a tagállamok, de ha mint meg lesz a jelentés, azt hiszem, hogy esetleg megvilágosodik. Köszönöm szépen, Ivanov asszony! Több kérdésünk most nincs. És ez számomra először járt itt, akkor rengeteg kérdést kapott. Most viszont, miután olyan sokat jár ide, és gyakori a kommunikáció, azt hiszem, hogy letisztultak a dolgok. Köszönöm, hogy ellátogatott ide, köszönöm, hogy válaszolt a kérdésünkre, és folytatjuk a munkát. Köszönet még egyszer. Kérem szépen, jöjjenek vissza 5 órakor. Köszönöm.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 Pár fajn, fajn, fajn, Köszönöm. Good afternoon, ladies and gentlemen, again. After the short break... Köszönöm szépen, hogy visszajöttek. Jó napot kívánok mindenkinek, és üdvözlöm vendégünket, Dombrovski urat, az Európai Bizottság alelnökét, a szociális párbeszédnek a felelőse, illetve a pénzügyi szolgáltatásoknak és a tőkepiaci uniónak is. Alapvetően most a strukturális alapok reformjáról fogunk beszélni, és ennek a végrehajtásáról. Talán emlékeznek arra, hogy a régi szakbizottság volt felelős ezen, ennek a programnak a jogszabályi megalkotásáért, a program haladásáról rendszeresen, előz, rendszeresen információt kapunk a bizottságtól, ezt megköszönöm és a tavalyi év végén az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslatot mutatott be a Gazdaság és Monetáris Unió a Gazdaság és Monetáris Unió megerősítésére. Ez is egy olyan terület, amiben van illetékességünk. Az SRSP-t kéne megerősíteni úgy, hogy a programnak a költségvetését megnöveljük, illetve lenne egy új célkítőzés is, az eurozóna konvergenciának növelése a mai napon ezekről a kérdésekről fogunk egyeztetni Dombrovszki úrral. Nem is szaporítom a szót, megadom neki a lehetőséget, és utána, te meghallgattuk az expozéját. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, először is szeretném megköszönni a meghívást, és örülök annak, hogy a strukturális reform támogató programról beszélhetünk. Azt gondolom, a legfőbb cél az, hogy az EU-s alapokat hatékonyabban lehessen felhasználni, konkrétabban a strukturális alapokra gondolok. A strukturális reformok nagyon fontosak, fontosak a kohéziós politika szempontjából, illetve hogy inkluzív növekedés lehessen. A megfelelő növekedés az jót tesz a gazdaságnak, a beruházásoknak, munkahelyeket teremt, illetve a életszínvonalat is javítja csökkennek a különbségek, a különbségek egyenlőtlensége a különböző EU-s régiók között. Nagyon fontos az is, hogy a tagállamokban az adminisztratív kapacitás a különbségek egyenlőtlensége a különböző EU-s régiók között. Nagyon fontos az is, hogy a tagállamokban az adminisztratív kapacitást megnöveljük. Jó lenne, hogyha a különböző közszolgáltatások jobb minőségűek lennének, illetve az adminisztrációs reformok is meg kell, hogy történjenek a hatékonysági egyében mégpedig. A struktúrális reformok elősegítik a beruházásokat, illetve a munkahelyteremtést, de sokkal ellenállóba teszik a gazdaságot is, illetve a szociális és gazdasági kohéziót is növelik. Ezért is fontosak a strukturális reformok. Nagyon fontos az, hogy a gazdaság is gyorsan, hatékonyan tudják a tagállamok ezeket a feladatokat megvalósítani, ehhez pedig megfelelő adminisztratív kapacitásra van szükség. Nos, ez a szobaforgó program ebben tud segíteni, segíteni a tagállamoknak, és jó lenne, ha a tagállamok is ennek tudatában lennének. Mielőtt ezt a programot elfogadtuk, 20 projektről van szó, ezeknek a fele körülbelül már lezárásra került, a többi pedig folyamatban van. Például előkészítő tevékenység jegyében a szlovén hatóságok a KKV-knak tudnak segítséget nyújtani a nem megfelelő kölcsönöltási kérvényt a 2017-es évben idén pedig 24 tagállam 444 kérvényt nyújtott be, 122 eh, millió euró volumenben, ami ötszöröse az elérhető. Tehát választottunk ki, illetve egyéb költségvet, egy, egy bizottsági szolgálatokkal és a tagállamokkal azt is ellenőriztünk, hogy ne legyenek olyan projektek, amelyek eh, többszörösen lefedettek, tehát nem több helyről kapnak támogatást, és pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi szektor, ezek voltak a legfőbb témák. Nagyon fontos az is, hogy az uniós szakpolitikák végrehajtását könnyíts gazdasági kiigazítási programok, vagy a tőkepiaci unió, energiaunió, az, e, az európai joganyag megvalósítás, ezek mind olyan témák, amik szerepelnek a projektekben. A bizottság a helyszínen is segítséget nyújt, ugye módszerei vannak ezeknek a eljárásoknak. Azt gondolom, hogy a határon átnyúló, illetve a regionális dimenzió is nagyon fontos. Például a litván észt határon volt egy projekt, ezzel segítettük, de nagyon fontos az is, hogy az egyes tagállamok példáiból tanuljuk, tehát az egyes tagállamokból egy-egy tagállam példáját át tudjuk alakítani egy másik tagállamra vonatkozóan. Nagyon fontos az is, hogy a tagállamok a ország specifikus ajánlásokat eh, megfogadják. Szlovákiában támogatjuk például azt a folyamatot, amelynek segítségével megfelelő beruházásokat tudunk ki választani az EFSI-hez, a különböző strukturális alapok és tagállami eszközök esetében. Litvániában hívni ezekre a célokra, illetve magán alapokat is, magánfinanszírozást is. Idénre még nem tudok véglegeset mondani, milyen projekteket választottunk ki, de sok olyan projekt van, ami az FC-hez kapcsolódik, teljes mértéke, és a cél az, hogy a jelenlegi költségvetés növeljük. Előre is kell tudni gondolkodni, azoknak a tagállamoknak is segíteni kell, akik szeretnék, szeretnének áttérni az euróra, és azt gondolom, hogy ezzel a, struktúr, a gazdasági struktúrájukat, tehát ebben az eszközben szeretnénk segíteni a tagállamoknak az euróra való átállásban. Összességében azt szeretnénk tehát, hogy lesz egy, legyen plusz 80 millió euró, azt szeretnénk, hogy legyen plusz 80 millió euró, mit tartsák meg. Ugyanakkor az SRSP 11-es cikke kimondja azt, hogy az FC-ből át lehet csoportosítani alapokat ebben az SRSP csomagba, úgy azt hiszem a frakciók képviselői következnek először Novakov úr a néppárt színeiben. Köszönöm szépen, biz... köszönöm szépen elnök asszony, tisztelt biztos úr, először is hadd gratuláljak. Gratulálok azért, hogy időt szakított ránk az SRS lehetőség termék a tagállamok számára. Hogyha párhuzamot kell vonnom, akkor azt mondanám, ez olyan, mint egy új intelligens telefon. Ezért a legokosabb, hogyha a felhasználók véleményét meghallgatjuk, ez pedig nem más, mint a tagállamok véleménye. A tagállamok véleménye alapján. Mióta erre rádapintottunk, tehát mióta, mióta kiderült, hogy a finanszírozást nagyon sok tagállam már most érdeklődik a program iránt, de kérdésem, hogy egy ígéretet fogalmaztunk meg a tagállamok felé a teljesítmény alapú. Sokáig a Költségvetési Szakbizottság tagja is voltam, de most azt hallom a Költségvetési Szakbizottság tagjaitól, hogy a rugalmassági eszköz alkalmazásának lehetősége igen korlátozottak. Meglepett az, hogy az önjavaslata hogyha az Európai Bizottság azt mondja, hogy igen, valóban van egy marzs, egy köz, a tagállamok használják azt, és meglepett, amikor azt hallottam, hogy 24 tagállam is részt vesz ebben, még Németország isét, de biztosítanunk kell azt, hogy ez a rugalmas eszköz szempontjából megvalósítható legyen, mert a kohéziós politikától nem vehetünk el pénzt erre, vagy leg. A régi szabályozás szerint reformprojekteket is elindíthatnak, amelyek az euról vezek az, hogy valamiféle PR munkát végezzünk Juncker számára, nem ez a parlament feladata amely már felkészíti a tagállamokat az euróvezeti tagságra. És már az SRSP és pokat menedzselő hatóságok nagy része regionális hatóság. Korábban már megvitattuk azt, hogy hogyan lehetne az egyes konfliktusokat feloldani, amelyekre, amelyek kialakulhatnak a tagállamok és a regionális szint között a megvitattuk azt, hogy hogyan lehetne az egyes konfliktusokat feloldani, amelyekre, amelyek kialakulhatnak a tagállamok és a regionális szint között a pénzek felhasználásában. Hogyan látja ön ezt a kérdést? Hol lát esetleges konfliktusokat, illetve ön szerint hogyan lehetne pedig ön szerint az SRSP mennyiben járul hozzá a szinergiák létrehozásához, illetve mik lehetnek a nehézségek az új reformeszköz kapcsán? Miféle nehézségekkel? Legyen. Köszönöm, ha nincs több kérdés, vagy javaslat, akkor visszaadom a szót biztos úrnak, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm, tisztelt képviselők! mindazt, amit elmondtak. Megpróbálom gató programok 80 milliárd euróval a 2020-ra és utána vonatkozó időszakra, és mint ahogy azt az mff kapcsolatos múlt heti közleményünkben is megfogalmaztuk. És amikor az egyes témákról beszélünk, például az SSP-ről, és azon belül ugye a bizottságon belül Öttinger úr és Kecunk, amelyek közvetlenül kapcsolatosak a strukturális támogatási programokkal és a mi javaslatunkkal. Szerintem a háttérben álló megfontolás teljesen érthető és támogatható, hogy tudjuk, hogy a tagállamok sokszor tud az igények. Tehát igény van ilyen jellegű támogatásra. Nos, honnan jöjjön a pénz? Javaslatunk az, hogy a rugalmassági eszközöt használjuk hogy mekkora legyen az összköltségvetés,